Buongiorno a tutti, cominciamo. Jó reggelt kívánok mindenkinek, elkezdjük a munkát. Először is mindenkit emlékeztetnék arra, hogy az elektronikus szavazókártyáját keresse elő, mert erre szükség lesz később a mai napom. Egvilda úr meghallgatását elhalasztjuk, majd a dátumról délelőtt megállapodunk. Az első napirendi pontunk a szemvevőszék új képviselőjének a kinevezése, hát az első gyakorlati pontunk, és üdvözlöm is Harald Wögerbauer urat, akit jelöltként állítottak az osztrák hatóságok, tehát őt szeretettel üdvözlöm, és egy rövid bemutatkozásra át is adom neki a szót. Danke sehr, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr, igen tisztelt elnök úr, igen tisztelt hölgyeim és uraim. Nagyon örülök, hogy lehetőségem nyílik, hogy bemutatkozzam önöknek a mai nap. És hogy röviden megosszam önökkel elképzelésemet a megfelelő pénzügyi ellenőrzések továbbfejlesztéséről Európában. Bécsben születtem, Bécsben jártam a Teréziánise Akadémi gimnáziumába, sok idegen nyelvet tanultam, ez jellemzi ezt a gimnáziumot, azután sorkatonai szolgálatomat teljesítettem az érettségi után, és utána pedig jog és közgazdaságtan hallgató voltam, és mint hogy két egyetemre jártam, lehetőségem volt arra, hogy 21 évesen doktoráljak. Ez azért volt nagyon hasznos, mert a számvevőszékbe nem vesznek fel azonnal a tanulmányaink után, azonban a tanulmányok után a számvevőszék elnöke azonnal felvett, vélhetőleg azért, mert nagyon rövid idő alatt teljesítettem a tanulmányaimat 21 éves koromban kerültem az osztrák számvevőszékbe, 5 évig pedig a társadalombiztosító intézményeket ellenőriztem, tehát a betegség, a baleset és az egészségbiztosítókat. 5 év elteltével pedig lehetőséget kaptam arra, hogy a parlamentbe váltsak, és a számvevőszéki tapasztalataimat politikailag kamatoztassam. Ennek ellenére mind a mai napig a számvevőszék köztisztviselője vagyok, tehát 1974 óta folyamatos köztisztviselő jogviszonyom van a számvevőszékben, de később a parlamenti igazgatás köztisztviselőjébe is váltam. 1976-ban azért döntöttem a parlamentbe való váltás mellett, mert a számvevőszéki ellenőrzési tapasztalataim során megtapasztaltam, hogy sok minden csak politikai döntésekkel valósítható meg, és így azt gondoltam, hogy ellenőrző tevékenységemben szerzett tapasztalataimat politikai tőkévé kovácsolhatom részben sikerült ez, nyilvánvaló, hogy minden mindig nem sikerülhet az embernek, és persze azután a parlamentben a számbevőszéki szakbizottság szakértője voltam, tehát két oldalról tevékenykedtem. Egyrészt számvevőként dolgoztam együtt a parlamenttel, másrészt pedig a parlamentben, a számvevőszéki szakbizottság tanácsadója voltam, és így pedig a számvevőkkel dolgoztam szorosan együtt, és ez egy mindig súrlódásmentes, kitűnő együttműködés volt mindkét oldal között. A számvevőszéki szakbizottság mellett egy sor további szakbizottság tartozott hozzám az egészségügyi, a külpolitikai, a gazdasági, a társadalombiztosítási szakbizottság, is még sorolhatnám. Ezen felül néhány politikai funkcióm is volt, például az adatvédelmi tanács vezete, a nyugdíjbiztosítási bizottság tagja voltam, aztán az Alapjogreform Bizottságban részt vettem, valamint a <clears throat> fogyatékkal élők kiegészítő tanácsának tagja voltam. Ezek a béli munkái mind a függetlenségemet tették szükségesé, például a magán tévé és rádió felügyelet szolgáltatók felügyeletében vettem részt, az első működési engedélyeket adtuk ki, ezen felül pedig az adatvédelmi tanács vezetője voltam éveken keresztül. Mielőtt az adatvédelmi tanács vezetőjébe váltam volna, ez egy nagyon vitatott testület volt, ahol pártpolitikai döntések történtek. Amióta én elnököltem ezt a testületet, mindig egyhangú döntést hoztunk, és együtt vittük előre az osztrák adatvédelem ügyét. Azaz tehát tisztában vagyok vele, hogy hogyan őrizem meg függetlenségemet. Az is nagyon fontos volt, hogy politikai funkciómban továbbra is a számvevőszék köztisztviselője maradtam, később pedig a parlament köztisztviselőjével is váltam, hiszen ez független pozíciót biztosított számomra tevékenységem során. Nos, rövidre fogva, miért pályázom az Európai Számvevőszéki funkcióra? Számomra egyértelmű és világos, hogy a európai költségvetés megőrzése és megfelelő felhasználása nagyon fontos kérdés. Másrészt az európai polgároknak közvetíteni kell azt a biztonságot, hogy az adó forintokat, adó eurókat megfelelő szigorral használják fel, és ilyen módon az euroszkepticizmus ellen is föl lehet lépni. Köszönöm. Grazie a lei. Do la parola al... Köszönöm szépen. Most megadom Jelá Szender kollégának a szót, mivel ő az előadó. Köszönöm szépen, elnök úr, és én is üdvözlöm Fögerbauer urat itt a szakbizottságunkban, hiszen ő az a jelölt, akit az osztrák hatóságok jelöltek a szemvevőszéki tagságra. Köszönöm szépen ezt a bevezetést, és szeretném, hogyha pontosítaná egy-két kérdést, egy-két pontot a válaszaival kapcsolatban. Itt lenne egy-két olyan válasz, amelynek kapcsán még további pontosításra lenne szükség. Először is, megnéztem az önéletrajzát, és itt az szerepel, hogy az osztrák szemvevőszék tagja is volt, és ugye ott komoly tapasztalatokra tett szert. Ezek után a politikai döntéshozatalban is szerepet vállalt, és úgy gondolja, az ön elmondása szerint, ugye úgy gondolja, hogy e, tudna segíteni politikai értelemben is. 1979-ben, vagy egy kicsit később lett ön az osztrák néppárt parlamenti csoportjának a politikai igazgatója, az ÖVP politikai igazgatója és nyilván ön is tudja, hogy ez a munka, szemvevőszéki tagként végzett munka nagyon fontos eleme, munkának fontos eleme a függetlenség. Politikai ügyekben különösképpen nagyon fontos a függetlenség, tehát nem tudom, hogy erről szólna-e egy-két szót. Azt is elmondta, hogy ön szerint még nem, ér, nem ért el mindent, amit el kívánt érni, esetleg ö, adjon néhány példát, mondja, hogy melyek azok a dolgok, amelyeket nem sikerült teljesítenie, elérnie a parlamenti politikai munkája során. Van még egy kérdés, amelyre a válaszában, tehát hogy az volt a kérdés, hogy volt-e olyan tapasztalata, amely az elszámolások jóváhagyására vonatkozik, illetve én itt most a négyes pontra gondolok, tehát arról van szó, hogy kapott a mentesítést az irányítási feladatok vonatkozásában, és én azt mondta, hogy Ausztriában nincs ilyen fajta eljárás, tehát engem érdekelne, hogy akkor Ausztriában hogy működik ez, és ön hogyan vett részt ebben a folyamatban. Nem tudom, hogy esetleg itt félreértés volt-e. A két, vála, a két válasza egy picit ellentmondásos, tehát talán érdekelne engem, hogy a mentesítési folyamatok hogy zajlanak Ausztriában. Erről akkor legyen szíves mondjon néhány szót. Átnéztük természetesen a jelölt által rendelkezésünkre adott bocsátott információt. A 2008-as sajtókivágások, újságkivágásokban említik az adatvédelmi tanácsban betöltött szerepét, ugye ön ennek a tanácsnak az elnöke volt. És annak idején kritika érte az adatvédelmi tanács munkáját, ez az volt kapcsolatos, hogy ön elfogadott egy módosító indítványt, vagy befogadott egy módosító indítványt, és erre nem volt jogi felhatalmazása, jogi engedélye. Tudom, hogy később változtatásokat eszközöltek, de mégis kérdezem, hogy bírói engedélyre lett volna szükség a vizsgálatok végrehajtása előtt. Nem tudom, hogy mi erről a véleménye. Tehát, hogy az adatvédelem például számunkra, a parlamenti képviselők számára kulcsfontosságú. Önt amiatt is kritizálták, hogy csökkentette az adatvédelmi tanács üléseinek számát. Nyolc ülése volt, és aztán öt hat ülés csökkent ez a szám. Hát ez elég ellentmondásosnak tűnik, különösképpen abban a tekintetben, hogy ön ugye elmondta, hogy a nemzeti számvevőszékekkel tartott ülés, közös ülések számát növelni kellene. Tehát én itt megint egy ellentmondást látok. Mi az ön véleménye? De hát a több találkozó, több ülés hatékony, nagyobb hatékonyságot ér el, vagy sem, hiszen úgy tűnik, hogy ön a saját hazájában nem ezen az úton járt. Elnök úr, én most ezzel be is fejezem, majd később szeretnék még egy kicsit a válaszok tartalmáról beszélni. Köszönöm, hogy az elnök úr parancsoljon. Uh, der Anfragen ein von Ihnen. Nos, az első kérdésére hogy válaszoljak. A politikai igazgató azt jelentettem, hogy én feleltem a kapcsolat, a frakció, a kormányzati frakció és a párt eh, vezetés eh, közötti kapcsolattartásért. De ez elsősorban azt jelenti, hogy mindezt a kapcsolatot administratív szinten tartottuk, tehát voltak éppen chief of staff voltam a politikai területen dolgozó munkatársak vezetője voltam. Azaz a politikai döntéseket nem én hoztam, Csupán azért feleltem, hogy a politikai döntéseket előkészítsük, egyeztessük, azért, hogy a kormányzati frakcióban a kormányzati frakció, a pártvezetés és a tartományi, hiszen ugye tartományi ország, tartományi állam Ausztria, tartomány a pártvezetés között súrlódások nélkül tudjunk együttműködni. Persze ez egy politikai munka volt, hiszen a sajtó képviseletét is én láttam el a frakciónak, de ez mégiscsak egy igazgatási tevékenység volt. Második kérdésem a függetlenségre vonatkozott. Először bevezetőmben igyekeztem ezt röviden vázolni. Mindig figyeltem és koncentráltam arra, hogy köztisztviselő maradjak, mondom, számvevőszéki köztisztviselő, majd parlamenti igazgatási köztisztviselővé is váltam. Alois Mok volt az EDU vezetője, és én voltam szoros munkatársam. Ő ezen felül párt elnök és frakcióvezető volt, és egy szép napon Alois Mok azt mondta, semmi értelme annak, hogy számvevőszéki köztisztviselő maradjak, hiszen a frakcióban biztos helyen van, és megkérdezte, hogy nem akarnék-e lemondani a számvevőszéki köztisztviselői pozíciómról. Mire azt mondtam, soha, de soha nem mondok le a saját köztisztviselőségemről, hiszen független szeretnék maradni. Erre Alois Mok, azt kicsiket csodálkozott, hogy hát olyan jól értjük egymást, hát nem történik sem, nem esik semmi bajod. Mire pedig én azt mondtam, nem szeretnék egyetlen politikustól sem függeni, akár a saját pártom politikusától sem, ezért őrzöm köztisztviselősi jogállásomat. Következő kérdés, mit nem sikerült elérnem? Nos, ahogy bevezetőmből hallhatták, a társadalombiztosítás, a nyugdíj, a betegség és az egészségbiztosítás területén végeztem az egyik fő tevékenységemet. Ez volt a költségvetés átalakításának az egyik fő területe. A nyugdíjbiztosítás területén komoly problémákkal nézünk szemben a demográfiai fejlemények okán. Azt hiszem, hogy minden ipari államban ugyanez a probléma, mint nálunk. Nagy lépéseket tettünk a 21. század elején, biztosítandó a nyugdíjakat, nagy nyugdíjreformokat hajtottunk végre, azonban ezen reform lépésekből sokat időközben visszavettek, és a nyugdíjak biztosítását hosszú távon nem sikerült még megoldani, hiszen a demográfiai folyamatok visszafordíthatatlannak tűnnek. Hogyha ma megváltoztatok egy szabályozást a nyugdíj területén, akkor évtizedekig tart, amíg ez megváltozik, illetve érezteti a hatását, hiszen még egy pozitív népesedés politikával is csak évtizedek alatt tudok hatást gyakorolni. Őszinte meg kell mondanom, még ha kormánypárt tagja is vagyok, hogy a nyugdíjak hosszú távú biztosítását nem sikerült Ausztriában megoldani, és itt további intézkedésekre lesz szükség. Még egy észrevétel, de nagyon röviden, hogy ne beszéljük túl hosszan, az egészségbiztosítás kérdése. Itt is a demográfiai fejlődés problémájával állunk szemben. Az emberek hosszabban élnek, az orvos tudomány fejlődése oda vezet, hogy a születéskor várható élettartam nő, Azaz tehát sokkal több ápolásra, időskori gondozásra van szükség, és ez komoly költségvetési terhekkel jár. Ezt a problémát Ausztriában még nem sikerült megoldani. E két területen tehát csak rész megoldást tudtunk találni. Következő kérdés, a költségvetés elfogadása. Nos, az idevágó költségvetési részekért én magam feleltem, azaz a konkrét esetemben az egészségügy, a munka és a szociális területért én feleltem. A szövetségi pénzügyi törvényt, a, ez a költségvetési törvény beterjeszti a kormány, ezeket után pedig a parlament szakbizottságai vitá, vitatják ezt meg, és én készítettem elő a költségvetési vitát a szakbizottságok számára. A mentesítés kérdésem. Nos, a mentesítést nálunk a következőképpen hajtják végre a számvevőszék. A Bundesrechnungsabschluss-t állítja össze a számvevőszéki mentesítést, ehhez bekéri az egyes szövetségi minisztériumoktól a dokumentumokat, ezeket áttekinti, és a számbevőszéki zárszámadási nyilatkozatot vagy mentesítést állítja össze. Ebben statisztikai, mérleg, főszegi adatok szerepelnek, tehát nem csak egy kamaralisztikai, hanem számviteli számítás is zajlik itt. De ebben a szám, ebben a törvényben természetesen egy topikai szerepel. Ez az törvényjavaslat kerül a parlament számvevőszéki szakbizottságához, amely egészben vagy fejezeteiben vitatja meg ezt a mentesítési törvényt, és hogyha tehát a parlament számvevőszéki szakbizottsága pozitív véleménnyel van a törvényjavaslatról, akkor ez a plenáris elé kerül, és a parlament plenáris ülése dönt, vagy nem dönt a törvényről, és amikor ezt elfogadja, ezt a törvényt, akkor a kormányzat mentesítésre került. Ami pedig a adatvédelmi tanács illeti, hát sajnos itt mintha csak a zöld anyagokat olvasták volna, utaltam bevezetőmben arra, hogy majd, hogy nem mindig egyhangúságot sikerült elérni, e, illetve ha nem volt egyhangúság, akkor mindig a zön zöldek szavaztak nemmel. Dr. Céger volt a zöldek képviselői, nagyon aktív ember, és 30-33 tag közül ő volt az egyetlen, aki nem minden esetben gyakran egyetértett, de gyakran votum separátumot külön szavazattal élt. Nos, amire rákérdezett, hogy kevesebb adatvédelmi tanácsülést tartottunk, nos ez félrevezető, csupán a statisztikai adat, hiszen az adatvédelmi tanács nem csak plenáris üléseket tart, hanem munkacsoportüléseket is. Nagyon intenzív volt az adatvédelmi tanács tevékenysége, és nem csak a plenáris üléseket szabad ide számítani, hanem a munkacsoport üléseket is, hiszen a voltak éppen a érdemi munka a munkacsoportokban zajlik. Az én politikám tehát abban állt, hogyha láttam, hogy nem sikerül létrehozni az egyhangúságot, akkor három óra eltertével, hogyha már nagyon bonyolult az ügy, biztonsági kérdéseknél, vagy nem régiben az EU adatvédelmi irány, irány elv tervezetéről egy véleményt fogalmaztunk, és egész egyszerűen kiderült, hogy nincs egy, egyhangúság az adatvédelmi tanácsban. Nem tudom, ismerik egy 30 oldalas véleményt adtunk erről az irányelv tervezetről, és itt felismertem a plenárison, hogy munkacsoport ülésekre van szükség. A munkacsoportokba vittük a ügyet, a vitát, és így sikerült egy egyhangú véleményt kialakítani a plenárison, amelyben a zöld képviselő egy-két kritikai észrevételt tett, de voltak éppen egyhangúság állt fel. Tehát, hogyha Diszenzus jött létre, akkor mindig munkacsoportüléseket tartottunk, ez nem annyira átpolitizált, nyíltan lehetett tárgyalni, és mindig sikerült így szó szerint zöld ágra vergődni. Az internettel nyomozás, vagy az IP adatok kérdései voltak én nyitott kérdések, vagy a mobiltelefonok cella meghatározása volt az egyik ilyen kérdés, és a egyik kérdés, amelyet megvitattunk, az volt, mi történik szélsőséges esetekben, illetve vészhelyzetekben. Nos, a biztonsági szakértőink biztosítottak bennünket arról, hogy veszélyhelyzetben, ugye ne felejtsük, Ausztria alpesi ország, és télen bizony sok olyan baleset történik, ahol a hegyi mentőknek ki kell mennie, és nekik arra van szükségük, hogy a, a mobiltelefon helyét nagyon gyorsan meghatározhassák, és arról volt, zajlott a vita, hogy egy bíró elérhető akkor, amikor egy hegyben balesetet szenvedett turistát vagy sportolót meg kell találni. Ez volt a vita kérdése. Nos, ö, nagy többséggel fogadta végül is a parlament az adatvédelmi tanács előterjesztését. Kolléga Renhauser. Renhauser kolléga. Herzlichen Dank. Köszönöm szépen! Beszéljünk őszintén, ön nem független, ön az osztrák néppárt eh, képviselője, és eh, természetesen a mezőgazdaságnak is nagy lobbija van az osztrák néppártban. Beszélt arról, hogy az adatvédelmi tanács tagja volt, és ezzel kapcsolatban van egy kérdésem. Az Európai Bíróság múlt év végén a EU agrártámogatás támogatottjainak név szerinti felsorolását ellenszállt síkra, és kérdem, hogy egy egységes adatvédelmi, európai adatbank felállítását az agrár kedvezményezetekről támogatja, vagy sem? Nagyon világos választ tudok adni, természetesen az Európai bírósági ítéletéhez tartom magam kolléga Csácimerkágis. Csácimerkágis úr. Eh, Köszönöm szépen, Bar úr. Bevezetésében nyomatékkal beszélt az átláthatóságról, arról, hogy eh, a költségvetések átláthatóak legyenek. A bizottság, az Európai Bizottság mentesítésekor eh, mindig megállapítjuk, hogy a számbevőszék nem említ meg érintett országokat. Éppen ezért nagyon jónak tartom, hogy, hogy olyan háttér van a tagállamban, hogy ismeri a frakció, illetve a számbevőszék munkáját. Kérdésem a következő. Hogy látja, lesz-e nagyobb átláthatóság a tekintetben, hogy a hibákat elkövető tagállamokat meg is nevezze az Európai Számbevőszék jelentése? Másik kérdésem a performance auditra vonatkozó kérdésre is választ adott írásos nyilatkozatában, és kérdésem, hogy az Európai Bizottság értékelő jelentései megváltoztatják-e a számvevőszék munkáját, illetve látják-e a számvevőszék szerepét a performance audit során, Elképzelhető-e, hogy a számvevőszék maga értékelje esetleg az országokat, és ha elképzelhető, milyen szerepe lenne a számvevőszéknek? Köszönöm szépen. Nos, első kérdésére az átláthatóság tekintetében, illetve a tekintetben, hogy megnevezésre kerülnek -e a tagállamok. Nos, úgy hiszem, hogy az Európai Parlament munkája számára nagyon hasznos volna, hogyha több átláthatóságot biztosítanánk. Mit jelent ez? Csupán akkor tudom a gyenge pontokat um, tematizálni, és megoldani a hibákat, hogyha pontosan tudom, hogy hol jelentkeznek a, ezek a hibák. Ezért üdvözölném, hogyha ilyen irányba lépnénk el. Másrészt az Európai Számbevőszék köztisztviselőivel, szakértőivel is tárgyaltam, akik az ebbéli kérdésemre azt válaszolták, hogy ez hatalmas közigazgatási és igazgatási költségekkel járna ez. Ennek ellenére teljes egészében egyetértek az ön felvetésével, és az volna az én célom is, hogy ha pontosan meghatározzuk, és a segíteni az Európai Parlament munkáját is, hogy mely területen jelentkeztek problémák, mely tagállam részéről. És ez nem csak a politikai területre vonatkozna, amely most a figyelem homlokterében áll, hanem az igazgatásra, illetve a személyzeti, az Európai Számvevőszék személyzeti igazgatására is vonatkozna ez, annak érdekében, hogy megfelelő kapacitásokat biztosítson a feladatok ellátása érdekében. Aztán pedig a második kérdéséről az bizottság értékelése és, illetve az Európai Számbevőszék ebbéli szerepére vonatkozó kérdéséhez egy kicsit nagyobb ívet kell tennem egy olyan számvevőszéki hátterem van, amely más ellenőrzési kultúrával rendelkezik, mint az európai számvevőszék. Az osztrák számvevőszék, ahogyan korábban már bevezetőmben elmondtam, nem öm, olyan öm, öm, nem rendelkezik olyan jogosítványokkal, mint az európai számvevőszék a DASZ-szal. Ezért tehát a mentesítés a feladata, a mentesítési törvény előkészítése a osztrák számvevőszéknek, és a parlament első kamarája, első háza fogja ezt a törvényt elfogadni, és így az osztrák számvevőszék a célirányossági ellenőrzésre korlátozódik. És ilyen módon más ellenőrzési léptékeket és intézkedéseket alkalmaznak. Nálunk tehát a törvényességet, a gazdaságosságot, a célirányosságot és a takarékosság kérdéseit vizsgáljuk meg, és ezek közül is a jogszerűség kérdése, voltak éppen ez a DAS, ez az osztrák DAS, eh, amikor eh, a jogszerűséget vizsgáljuk, de a második helyen a gazdaságosság és a harmadik helyen a célirányosság kérdésének vizsgálata áll fenn az osztrák számbevőszék tevékenységében. Nagyon fontos, ez, hiszen a számbevőszék joggal teszi fel azt a kérdést, hogy bizonyos projektek célirányosak, célra vezetőek a különböző szakpolitikai területek tekintetében. A takarékosság kérdése áll az utolsó helyen, felmerül a kérdés, hogy miért. Nos, azért, mert a takarékos fellépés nem mindig célra vezető, és nem mindig gazdaságos. Ezért tehát ezt a hierarchiát, ezt a prioritási sorrendet követjük munkánkban, és ilyen ellenőrzési léptékeket használunk. Úgy hiszem, hogy a jövőben a nyilvánosság egyre inkább elvárja majd tőlünk, hogy a számvevőszék figyelmét, egyre inkább már, mint az európai számvevőszék figyelmét egyre inkább a DASZ-tól elterelje a gazdaságossági vizsgálat kérdése irányába, illetve a célirányosság vizsgálatában, illetve a teljesítmény ellenőrzés kérdésére, ugye ez az európai megnevezés. Úgy gondolom, hogy a programokban és a programok igazgatásában még eh, nagyon jól lehet érvényesíteni ezeket a szempontokat. Azért dolgozom, hogy ez lehetségesé váljon az európai számbevőszékben. Kolléga Kostinger. Köszönöm szépen, Kostinger kolléga. Ähm, Elnök úr, köszönöm szépen. Alain Sanders asszony első kérdésére utalok vissza, ahol arról volt szó, hogy nagyon hosszú időbe telik, eh, amíg a reformok működni kezdenek. Hol látja tehát a lehetőségét annak, hogy a számbevőszék munkájának hatékonyságát növeljék, és úgy hiszem, hogy különösen bennünket különösen érdekel a következő kérdés. Hogyan látja a számbevőszék és az Európai Parlament közötti jövendőbeli együttműködést? Danke sehr. Also, Hier darf ich fort. Köszönöm szépen. Nos, folytathatom, amit idáig már mondtam, illetve a képviselő hölgyek és urak ideigi kérdéseire adott válaszok során már elkezdtem elmagyarázni. Úgy gondolom, hogy a európai számvevőszék hatékonyságát úgy kell növelni a jövőben, hogy a teljesítmény ellenőrzés és a gazdaságosság szempontjainak ellenőrzésébe irányába mozgulj, mozduljunk el, és a, a személyzetet, a munkatársak számát optimalizáljuk a DAS területén. Tehát nem akarjuk növelni a számvevők és a számvevőszéki munkatársak számát, hiszen nekünk takarékosságban élen kell járni, de ennek ellenére a saját személyzeti és szakmai kapacitásainkat úgy kell átalakítanunk, hogy a gazdaságossági ellenőrzés és a hatékonysági ellenőrzés, valamint a célirányossági ellenőrzés irányába léphessünk el. Mindez pedig azt jelenti, Mindez tehát azt jelenti, hogy a parlamentben egyre inkább rész problémák kerülnek majd a vita homlokterébe speciális jelentések formájában, hiszen úgy gondolom, hogy az ilyen speciális jelentések számának, vagy mondjuk magyarul outputjának növekednie kellene. Ami pedig az Európai Parlament és a számvevőszék lehetséges együttműködésére vonatkozó kérdését illeti, nos, úgy hiszem, hogy arra utalhatok, hogy ezt az együttműködést évtizedeken keresztül felügyeltem az múlt során. Azaz tehát ez, az, ez volt az az együttműködés, amelyet mindkét oldalról, a parlament és a számvevőszék oldaláról is ismerek, Mondom, számvevőként mindig a társadalombiztosítási kérdéseket feleltem, és az Európai Nemzeti Tanácssal is kapcsolatban voltam. Mi számvevők, az egyes a számvevőszéki szakbizottság frakcióinál meghívott vendégek voltunk, és így már a döntések előzményeképpen informáltuk a parlamenti képviselőket, persze a titoktartási, vagy mondjuk úgy a tükösítési feltételek legmessze menőbb figyelembevételében. Ezen felül pedig parlamenti munkám során a számvevőszéki szakbizottsági munkatársként pedig a kollégákat mindig a számvevőszéki kollégákat mindig meghívtam azért, hogy előkészítsük a döntéseket minden frakció egyenrangú volt döntéseink során, tehát nem úgy volt, hogy a számbevészéki munkatársak csak a kormányzati frakciókat látogatták volna meg, nem. Minden frakció részt vehetett ezeken a tárgyalásokon azért, hogy a döntés meghozata előtt átfogó információt szerezzenek a számbevőszék munkájáról, első kézből informálják őket a felelős és hatáskörrel rendelkező számbevők. A meglévő törvényi kelet keretek kitöltésével úgy gondolom, hogy ezt a fajta munkát az Európai Parlamentben is meg lehetne erősíteni, és én magam is szívesen állok majd az önök rendelkezésére. Geir. Danke, Präsident. Ähm, Köszönöm szépen, elnök úr. Két kérdésem lenne. Az egyik egy kis magyarázattal kapcsolatos, a tartalomra vonatkozik. A pályázatában láttam azt a pontot, hogy azt mondja, hogy 36 éve tagja már a számvevőszéknek Ausztriában, és ha megnézem azon életrajzát, akkor azt látom, hogy, hogy 74-től 79-ig 5 évig volt tehát ö, ö, a számvevőszék tagja, ez teljes mértékben rendben van, azt is elmondta, hogy nagy hangsúlyt eh, helyezett arra, hogy hivatalban maradjon. Jól értem azt, hogy ezen idő óta nem volt igazi, aktív szemvőszégi eh, tevékenység. A következő kérdésem az az lenne, hogy az Európai Parlament eh, költségvetés ellenőrzési szabadsága azzal foglalkozik, hogy megfelelő legyen a költségvetés és ennek végrehajtása az európai pénzek szempontjából. Ezt szeretnénk biztosítani. Ez nagyon nehéz, mert az eszközök nagy részét a tagállamokkal megosztva kezeljük. Az együttműködés a tagállamokkal tapasztalataink szerint, és óvatosan fogalmazok, gyakran kívánni valót hagy maga után, és az a probléma, hogy a tagállamok jelentési kötelezettségei gyakran nem teszik lehetővé azt, hogy tisztállássuk lássuk a európai pénzek felhasználását. Iván kollégámmal szavaztunk az Európai Unió pénzügyi érdekeltségéről, és abban azt olvasom, hogy az osztrák köztársaság azon tagállamok közé tartozik, ahol a jelentések kapcsán szabálytalanságok vannak, főként a mezőgazdasági szektorban. nem jelentenek megfelelően, nem, nem jelentenek időben. Tehát ennek tükrében hogyan látja ön az eddigi kötelezettség teljesítését az osztrák köztársaságnak a jelentések szempontjából. Köszönöm a kérdését. Első kérdésére válaszolva, szemvőszégi tagságom, jól idézte, 74-79-ig voltam ö, szemvizsgáló, de nem ö, ö, léptem ki a szolgálatból, hanem másfajta feladatot kaptam. És arra köteleztek engemet, hogy a politikai munkám során is figyelembe vegyem a számbevő széki tevékenységemet. Nem csak a számbevő számvizsgáló bizottsággal foglalkoztam, hanem egy albizottsággal is, a vizsgálati bizottsággal. A vizsgálati bizottsággal a legfontosabb az az, hogy belelássunk az ügyekbe, és ezen vizsgálati bizottság tagjaként, illetve azon személyként, aki tulajdonképpen elvégezte a vizsgálóbizottság munkáját, megvizsgáltam azt, mint egy eh, könyvvizsgáló, hiszen belenézte minden eh, könyvbe, minden eh, területet megvizsgáltam. Tehát ezt szeretném válaszolni az első kérdésére. A második kérdés a tagállamok tájékoztatási kötelezettsége az pénzfelhasználást illetően. Ebben a kérdésben osztom a véleményét, hogy valóban vannak problémák, hogyha nincsen időben beérkező jelentés, akkor megvannak annak a módjai, hogy ezt politikailag követeljük, és hogyha ennek során én segítséget tudok nyújtani, akkor azt mindenképpen meg fogom tenni. Bene, dobbiamo <clears throat> concludere qui perché c'è... <clears throat> Nos, itt le kell zárnunk ezt a pontot, mert értékelni kell a meghallgatást, és utána szavazni kell. Eh, Ajala Szentel asszonynak megadom a szót egy pillanatra, és utána zárjuk le. Köszönöm szépen, elnök úr. Tényleg vissza szerettem volna térni egy picit erre, mert az első, a bevezetőmben én csak a, arra az információra összpontosítottam, amelyet megkaptunk itt a kérdőívben, és így tovább, de ahogy már mondtam korábban, szeretnék itt a lényegi pontokra is kitérni, érdemi pontokra, amelyeket kollégák nem vetettek fel. Csak egy pontosítás. Volt egy kérdés amelyet nem igazán válaszolt meg. Az egyik kollégám tette fel ezt a kérdést. Itt van a kezemben egy sajtóközlemény, amely az osztrák néppárttól származik 2010-ből, és ez szerint amikor ön igazgató volt, és még igazgató volt, ugye jelölt, már jelölték a szemvevőszék tagsági posztjára. Mikor szűnt meg az igazgatói posztja? Mert hát ugye a függetlenségi szempontból ez egy nagyon fontos kérdés, nem teljesen világos, hogy hogy volt ez. Hát még igazgató volt, amikor már jelölték, vagy hogy van. Tudom, hogy egy jelenték, egy apróságról van szó, de szeretnénk tisztázni a politikai kötelezettség vállalásainak a és a mostani feladatok közötti különbséget. Tehát ugye az osztrák néppárti ö, csoportnak az igazgatója volt amikor jelölték, és hogy van, -e, hogy van ez. Tehát, hogy a zöldekkel többek között együtt kell majd működnie a parlamentben. A zöld pártok véleménye ugyanolyan fontos, mint bárki másé, ezt ugye figyelembe kell vennünk a munkánkban tehát észben kell tartania majd valamennyi képviselőnek a véleményét itt. Az érdemi kérdésekre térve, a 9-es pontban adott válaszra, lehet, hogy a fordítással van itt gond, bár általában nagyon jó minőségi fordításokat kapunk. Itt van egy kis kavarodás. Ön azt mondja, hogy a szemvevőszék az Európai Parlamentet és a tanácsot szolgálja ki, mint két hatóság, amely elfogadja a költségvetést. Most vitázunk a tanácssal a kapcsolatban, hogy milyen, hogyan ismerjük el a külön, különböző szerepeket, amelyeket a parlament és a tanács játszik. Tehát a mentesítése kapcsolatban tájékozódott-e eléggé, érti-e a szembevőszék itteni feladatait és szerepét, hogy hogyan kell a tanácssal és a parlamenttel együttműködnie a szembevőszéknek pontosan ebben a folyamatban. A másik, beszéltünk a szembevőszék reformjáról is. Ugye történetileg a parlament mindig azt kérte, hogy csökkentsék a képviselők, a tagok számát. Most 27 tag van, ugye minden egyes tagállamból egy szembevőszéki tag van, és ez azt jelenti, hogy előfordul, hogy nincs teljes függetlenség, hiszen minden egyes tagállam küld egy tagot, akkor ez azt arra utal, hogy a származási országokkal együttműködésben dolgoznak a számvevőszékben, tehát ezért gondoltuk mi azt, hogy csökkenteni kellene a tagok számát, hogy hatékonyabban tudjon működni a számvevőszék, kérdezem erről a véleményét. Aztán pedig a bizottságban kapcsolatban itt is folyik a vita, ugye az elfogadható hibaarányról, ezt a, valóban a szakmai körökből vettük át ezt a kifejezést, és érdekel engem, hogy mi az ön véleménye ezzel kapcsolatban, valamint, hogy tudja-e azt, hogy a szemvevőszék említi Ausztriát az idei jelentésében, a 2009-es mentesítésről van szó. Itt a csalások és szabálytalanságok aránya igen magas, tehát nem tudom, hogy ön ennek mi a véleménye, erről is mondjon néhány szót a múltbeli munkája alapján, hiszen ő a, ön a számbevőszéknél dolgozott. Nagyon szépen köszönöm a kérdéseit. Az első kérdésére választ adva, a megbízommal abban állapodtam meg, hogyha az Európai Szemvőszék elnökségi tagja leszek, akkor természetesen a korábbi szolgálataimat beszüntetem. Nem leszek eh, már tagja a parlament tanácsának, és teljes mértékben a számvevő eh, székhez eh, visszatérek. Tehát minden politikai funkciómat visszaadom, részben ezt már meg is tettem, már nem vagyok tagja az adatvédelmi tanácsnak, egy más bizottsági tagságomról is lemondtam. Lemondtam már arról is, hogy a fogyatékosokkal foglalkozó tanács tag, tagja is legyek. Nem tudom, hogy hogyan fog majd természetesen az önök parlamentje dönteni, hogyha bizalmat szavaznak nekem, akkor természetesen tudni kell, hogy most még a ö, frakcióban ö, van egy szerződésem, és ezt viszont meg fogom szüntetni, hogyha bizalmat szavaznak nekem. Következő kérdésem a költségvetés kérdése. Egyértelmű, hogy a tanács, illetve a tanácsnak és a parlamentnek kell a mentesítést végrehajtani, és természetesen döntő szerepe van a parlamentnek, hiszen itt A számvevőszék, a mi alkotmányunk szerint a számvevőszék az osztrák parlament egy segédszerve, és valóban e, így is értelmezzük ezt, és én is így szeretném ezt értelmezni itt, ha már itt e, egy európai kontextusról van szó, ha bár, és, és nem is rögzítik így az európai kontextusban 27 tagra redukálni a számövőszék tagságát, ezt el tudom képzelni. Lehet, hogy lesznek ezzel kapcsolatban viták, a parlamentben, vagy akár a tanácsban is lesznek viták erre vonatkozólag, de jelenleg jogilag így van meghatározva a szerződésekben az önök feladata az, hogy ezt megváltoztassák, önöktől függ ez, hogy megvalósul-e ez a kezdeményezés. Az elfogadható hiba szint Ausztriát illetően eléggé magas ez a szint, ezt én elfogadom, és mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy ez javuljon. Többet sajnálatosan nem tudok itt mondani ezzel kapcsolatban, hiszen még nem volt még ebben a funkcióban lehetőségem arra, hogy bármilyen befolyással éljek. Grazie, ringraziamo. Köszönöm szépen. Megköszönjük tehát Böger Bauer úrnak a válaszokat. Most akkor titkos szavazásra kerül sor zárt ajtók mögött.